Kedves kollégák, ha mindenki készen áll, akkor elkezdhetjük a szavazást. Ezt megelőzően azonban ügyrendi felszólalás következik. Basír úr kért szót. Kedves kollégák, kérem legyenek csendben, hogy meghallgathassuk Ahmad Basír kollégát. Mikro. Mikro. Mikrofont kérnek a tolmácsok. Four, three, two. Továbbra sem működik a mikrofon. <laughs> It's a, it's a, honorable chair. Tisztelt elnök úr! Tegnap a Sky News megmutatta az egész világnak,